Kedves kollégáim, jó reggelt kívánok! Kezdjük meg az ülésünket. A napirend hatodik pontjára <clears throat> térünk rá, ami az ÁFA családos csalással szembeni küzdelem témájában eh, Werner Langen vezetésével eh, kerül megvitatása. Ő mutatja be a jelentéstervezetet. Vorsitzender, Der äh, vorgelegte Berichtsentwurf. ez a bemutatott jelentés főként a bizottság április 7-i közleményével foglalkozik a hozzáadott értékadó akcióterv vonatkozásában. Megállapodtunk abban, hogy foglalkozunk majd ezzel a témával, és Moszkoviszi úr a cselekvési tervet mutatott be, amely egy bizonyos irányban mutat, de a hely a kivetés fő problémáját véleményem szerint ugyanis a hatalmas héjacsalásról van itt szó, amelynek 170 milliárd eurós összege van a becslések szerint évente, a héja fontos bevételi forrás az EU-nak, 7%-a a, a gdp nek és egy milliárd, egy billiós összegről van szó. 17 százalékos csalás arányjal ez az arány nem csökkent az évek során, akár a határokon átnyúló csalásról, akár a tagállamokon belüli csalásról beszélünk. Évek óta le kellett volna ezt a hiacsalást küzdeni, de nagy eredményeket nem értünk el mindez ideig. Ebben a jelentés tervezetben, amely most minden nyelven hozzáférhető, szokásos korlátozásaink alapján javaslatokkal éltünk. Először a legfontosabb dolgokat említeném ezek közül. Az első az, hogy 93 óta létezik, tehát a HIA irányelv, és azóta hangoztatjuk, hogy egy végleges rendszert kell bevezetni, tehát 23 éve nem került még erre sor, Moszkoviszi úr pedig 2018-ban akar egy ilyen rendszert bevezetni, és ez 25 év után végleg megoldást jelentene. A végleges rendszer bevezetésének lehetőségeit nyitva kell hagyni, a különböző opciókat. A jelenlegi rendszer nagyon kitált a csalásoknak nem vált be. Van egy nagy tudományos szakvélemény, mely szerint öt alternatíva létezik, és azt is kifejti ez a vélemény, hogy mely alternatívák képesek a csalás leküzdésére és a bürokrácia leépítésére. Moszkovici úr ezen öt alternatíva közül csak kettőt nyújtott be a mérlegelésre, erről beszélnünk kell. Ami megállapítható az az, hogy a tagállamokkal együttműk, a tagállamok együttműködés egyáltalán nem volt jó a múltban. Nem volt elegendő eszmecsere, például a körhinta csalás lehetőségeinek megakadályozását illetően, amikor egy adott tagállamban kell megfizetni a héját, és a másik országban nem lehet ezt az akciót nyomon követni, és ez legalább 50 milliárdos csalást jelentett. A tagállamok tehát nem tudják helyesen elvégezni az irányú feladataikat, Moszkovici úr pedig joggal javasolta, hogy a modern technológiákat alkalmazzuk hogy a tagállamok közötti információcsere rendes időben megtörténjék, és nem pedig késedelemmel, és emiatt a végső fizető a, kellene, hogy ki fizesse a héját, és gyakran ez a művelet már nem történik meg. Az irányelben az szerepel, hogy a végleges rendszer úgy alakulna ki, hogy a származási országban történne az adóztatás. Általában a rendeltetési országban történik az adóztatás, tehát mindegy, hogy hova kerül az áru, a végső felhasználónál történik meg a héja kivetése. Ez egy versenysemleges rendszer, miközben az eredeti származási ország elve csak akkor lenne megvalósítható, hogyha a héja kulcsok különbségei a tagállamok között nem lennének túl nagyok. 15 évvel ezelőtt is volt már egy ezirányú vita, és a bizottság azt javasolta, hogy maximum 4% legyen a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb adókulcs között, hogy ne legyen versenytorzulás a származási elv szellemében. A származási elv mellett nincsen többség, így a rendeltetési ország elvét kell módosítani. Aztán itt van a következő téma, a kedvezményes héja adókulcsok. Nos, itt a legutóbbi találkozón, aminek nincs jogalkotási kompetenciája, arról született döntés, hogy Például Nagy-Britanniában bizonyos termékekre 0%-os adókulcsot vetettek ki. Hogyha megnézem ezt a listát, akkor csodálkozom azon, hogy miért is van az, hogy például a szájon át bevehető állatgyógyászati készítmények Írországban 0%-os adókulcsal terheltek és például Finnországban gyermekeknek szállt folyóiratok, vagy rádiókészülékek árusítás értékesítése vakok számára 0%-os adókulcsal terhet, tehát ez egy elég furcsa összeállítású lista. Itt mindenféleképpen az lenne fontos, hogy a tagállamok egy közös keretben állapodjanak, meg nem egységes adókulcsokról beszélünk, hogy mely szolgáltatásokat akarnak kedvezményes adókulcsban, vagy akár adómentességgel értékesíteni. A kedvezményes adókulcsok nem lehetnek szociálpolitikai eszközök, hanem ezen adókulcsok alkalmazása élelmiszerek esetében lenne megengedett csupán. Minden egyebet ebben a rendszerben felül kell vizsgálni. Aztán van itt egy teljesen újszerű probléma, hogyan zajlik a szállítás digitális módon, avagy fizikailag. És itt van egy európai bírósági ítélet, mely szerint a digitális szállítás esetében ugyanazon adókulcsokat kell alkalmazni. Itt az Amazon szállításáról van szó Luxemburgban, ismerjük az Amazon eseteit egyébként a Taxel szakbizottságból. Tehát itt mindenféleképpen azonosságot kell létrehozni a szállítási módok között. A reverse charge rendszer javaslata lenne a következő pont. Ez a reverse charge rendszer azt jelenteni, hogy a végső ügyfélnek kell viselni a teljes héja adót. Ugye ez a KKV-k szemére nagy bürokráciával járna, nagy ráfordítással a tagállamokban tehát ezt a fokot csökkenteni kell, mégpedig a határokon átnyúló területen erőteljes koordinációra van szükség az illetékes hatóságok között. És ez a River Charge rendszer már egyes ágazatokban bevezetésre került, ahol nagyon nagy arányú csalást állapítottak megkorábban. Ott vezeték be ezt a rendszert. Van egy cseh kormány féle jelentés, amelyet a holland elnökség is támogatott az elmúlt fél évben, mely szerint ez a River Charge rendszer egészen máshogy, mint amit a bizottság indirekt kijelent, ez kedvezően lenne értékelendő a cseh kormány szerint. Tehát az a javaslatom, hogy tudományos tanulmány készüljön erről a rendszerről, a rendeltetési ország elvének alkalmazásával vizsgáljuk meg ezt a Charge rendszert. Az utolsó pontot már említettem, itt a bürokrácia problémájáról van szó, a KKV-k számára ez különösen súlyos probléma, ugyanis az ők nem tudják úgy variálni a szállításaikat a tagállamok között, mint a multik. Időben be kell fizetniük adójukat, még a teljesítés előtt, de aztán a pénzügyi a sok vitára, visszájra kerül sor, bürokrácia terheli őket, és az a Charge rendszer mindezt egyszerűsíthetné. Utolsó pontom. 23 évvel a közös HIA rendszer bevezetése után, az irányelv létrehozatala után nagyon sürgetőnek tartom, hogy a kulcskérdésekben ezen a területen is mivel a tagállamok nem bizonyították be, hogy meg tudnák oldani ezt a problémát, most tehát a kulcskérdésekben a szokásos jogalkotási eljárást kövessük a parlamenttel és a tanácssal, és ne alkalmazzuk a tanácsban az egyhangúság elvét. Tudom, hogy ehhez szerződésmódosításra van szükség, ugyanis itt a héja csalás leküzdése csak így lenne lehetséges tartósan itt nem arról van szó, hogy minimális vagy maximális adókulcsokat előírunk, vagy a nemzeti kompetenciákba avatkozunk adóztatás területén, viszont nagyobb harmonizációra van szükség, modern módszerek alkalmazására, és mindenek előtt jobb egyeztetésre a tagállamok között. Egyes helyeken, akik rendszeresen csalásokat követnek el, ők annyira ügyesen űzik ezt a műfajt, hogy a rendesen fizető adófizetők viselik mindennek a terheit és látják a kárát. Köszönöm. Thank you very much to the rapport. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Eliza Ferreira-nek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Do relator, o Sr. Zani não pôde estar aqui hoje. Nos, uh, nem tud itt lenni, mert fontos ügye van, feladata van Brüsszelen kívül, ezért megkért, hogy én adjam elő az álláspontját, ami nagy öröm számomra és megtiszteltetés. Úgy gondolom, hogy ez az így rendkívül fontos valóban, nagyon is üdvözlöm azt a jelentést, amelyet Werner Langen úr elébünk terjesztett a jelentés az egyik eh, kulcsfontosságú célunkat tükrözi a parlament és a bizottság. Közös feladata, hogy eh, együttműködjenek annak érdekében, hogy véget vessünk egy olyan rendszernek, amely jelen pillanatban teljes mértékben elfogadhatatlan. Egy olyan rendszernek, ahol eh, széles körű áfa csalásokat kell elszenvednünk. Úgy gondolom, hogy az alapvető célkitűzés, amit el kell érnünk, amit együtt meg kell építenünk, az nem más, mint egy masszív álláspont, egy teljes mérték, egy komplet változás van az üsségünk az áfa kezelésében, hogy véget vethessünk az áfa csalások botrányának. És általában eh, az egész adóügyi jönnek. Tehát a szakbizottságunknak nagyon keményen kell dolgoznia. Eh, az elmúlt években jó néhány javaslat eh, és jelentés született, ezek ugye javaslatokat is tartalmaztak a probléma megoldására. A, az Európai Bizottság ezeknek a gondolatoknak egy részét eh, magáévá tette, eh, most azonban eh, a részleteken is el kell kezdenünk dolgozni, nagyon sok finom hangolásra van szükség, általában ez a menet a dolgoknak, hogy ezek a változtatások valóban változtassanak a gyakorlatban is. Nyilván maradéktalanul egyetértek jelentéstevővel abban, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk, hogy túl nagy bürokratikus terhet ne helyezzünk a kis és közepes vállalkozások vállára. Ezért megfelelően meg kell beszélnünk az összes részletet a bizottsággal, annak biztosítására, hogy alapvető változás következik be az áfa kezelésében. Említenem célszerű azt is, hogy eh, a csökkentett áfa tartalmú termékek skálája tekintetében érdemes emlékeznünk arra, hogy több különböző eh, opciónk van, amelyeket eh, alaposan mérlegre kell tennünk és világos, hogy vannak itt bizonyos rendkívül érzékeny kérdések. Hogyan kezeljük például azokat az alapvető fontosságú termékeket, amelyekre bizonyos országokban 0% vagy közel 0% áfa vonatkozik, más országokban, országokban pedig nagyon magas áfa. Tehát nagyon óvatosan kell eh, a megfontolásokat eh, eh, mérlegelni, különösen oktatás, kultúra terén. Ezzel együtt eh, nem szabad, hogy az összes energiánkat erre az ügyre eh, pazaroljuk, miközben eh, a csalás és az adó megkerülés az, ami leginkább problémákat okoz, leginkább ez ellen kellene küzdenünk teljes erőbevetéssel. De hangsúlyoznom kell még egyszer, hogy az Európai Unió adóügyi döntéshozatali folyamata még mindig a legnagyobb akadálya annak, hogy azt, az, azt a haladást el tudjuk érni, azt az előrehaladást el tudjuk érni, amelyre vágyunk. Úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy átgondoljuk ezt a helyzetet, figyelembe véve az egységes piac és az egységes közös valuta történetét. Nézzük meg, hogy ugyanezt az kérdéskört hogyan kezelik az alapszerződések, hiszen a tanácsi egyhangú döntés megnehezíti itt a változtatást. Elnök eh, az ICR nevében Berabdukke úrnak adom meg a szót. Eh. Köszönöm, elnök úr. Éppen úgy látom mindezt, mint az előttem szóló, hogy a HIA kivetés területén sürgető cselekvése van szükség, főleg ha megnézzük a héjacsalások mértékét. Nem tudom, ez a 170 millió euró, ez honnan származik ez a szem, de mindenféleképpen ö, nagyon nagy nagyságrendű ö, csalásról van szó. Mindenféleképpen aggodalmat keltő ez a jelenség, és ez sürgető cselekvést tesz szükségesé. Üdvözlöm tehát, hogy a bizottság cselekvési tervvel állt elő ezen a területen. Egy elég hosszú idő eltelte után, amelyről az előttem szóló már kritikusan szólt, ugye itt 23 évről van szó. Azt is üdvözlöm, hogy a bizottság végre amellett döntött, hogy a rendeltetési ország elve lesz a végleges szabályozás elve, ez egy régóta esedékes döntés, egy versenysemleges lehetőséget teremt ez az európai szintű HIA rendszer végrehajtásához. A származási ország elve nem kínálta ezt a lehetőséget, és különös, hogy a bizottság nem ismerte fel sokkal hamarabb már ezt a tényt. Azt is kifejezetten támogatom, hogy a bizottság a rendeltetés ország elvét jelenleg konzekvens módon végre óhatja hajtani, és a végleges szabályzásba be kívánja építeni. Langen úr utalt rá, hogy van egy tudományos vizsgálat, mely szerint különböző lehetőségek léteznek a héja rendszer kialakítására, és a bizottság ezen lehetőségek közül hármat figyelmen kívül hagyott. Jónak tartom, hogy Langan úr rámutat jelentésében arra, hogy a bizottság ezen iránymutatása döntése problematikus, és fontos más javaslatok is léteznek az adókivetés területén, a reverse charge eljárásra utalok, ezt a bizottság jog ok nélkül figyelmen kívül hagyja. Bátrabbnak kellene lennie a bizottságnak, nem csupán azt kell követelnünk tőle, hogy vizsgálj meg ezeket a lehetőségeket, ha, mivel ez már a gyakorlatban is kipróbálásra került, még tovább kellene nekünk lépni, és egyértelműen azt kellene kijelentenünk, hogy ez a reverse charge eljárás alkalmazandó. Arra is rá kell mutatnunk, hogy el lehet különíteni a HÉA rendszer végleges kialítására vonatkozó vitát, ugye a származás és a rendeltetési ország elvére utalok. Mi a rendeltetési ország elve mellett tetjük le a voksunkat, ugyanakkor az is kérdés, hogy hogyan vetjük ki a hiát, tehát a rendeltetési, rendeltetési ország elvét alkalmazhatjuk, akár a hagyományos, akár a revenge charge eljárás mentén, tehát a tagállamok szabadon választhatnak, hogy a kettő közül melyik eljárást oltják választani. Itt az egyhangúságot illetően szerintem itt maximális rugalmasságot kellene alkalmazni a tagállamok körében, és ők dönthetnének arról, hogy hogyan vetik ki a héját. Egyes tagállamokban a hagyományos charge eljárás mellett dönthetnének, mások a reverse charge mellett dönthetnének, attól függően, hogy mekkora a bizalmuk az egyes kereskedelmi szakaszokban, tehát hogy milyen nagyra becsülik annak a lehetőségét, hogy csalások fordulhatnak elő a kiskereskedelem szintjén, vagy ezek esetleg csekélyebbek lesznek-e, mint a jellegi eljárást követve. Ez a döntés tehát tovább, minden további nélkül a tagállamokra hagyható. Én tehát amellett emelnék szót, hogy a bizottságot szólítsuk fel, jogalkotási javaslatában valamennyi lehetőséget soroltassa fel. A jogalkotási javaslatnak mindenféleképpen egy bizonyos irányba kell mutatnia, és ez szerepel ugyan a jelentésben, tehát egy világos irányt kell mutatni, és itt a rugalmasságot és a döntés lehetőségét kell biztosítani a tagállamok számára az adó kivetés vonatkozásában. Ami pedig a kedvezményes adó kulcsokat illeti, csak annyit mondanék el, hogy a tagállamok szabadon kell, hogy döntsenek arról, hogy az adó kulcsaikat úgy alakítsák, ahogyan ezt túlhatják, de természetesen a piac átláthatósága okán igencsak arra kellene törekedni, hogy a kedvezményes adókulcsokat csökkentsük, és egy egységes adóztatást alkalmazzunk annak érdekében, hogy a KKV-k szemre a költségeket alacsonyan tartsuk. És elnök úr, még egy utolsó szó, az ellen vagyok, hogy az egyhangúságot megsz megszüntessük az adókérdésekben, és a szerződéseket módosítsuk. Szerintem az adóztatás a tagállamok hatásköre. Nagyon sok rossz dolgot teremthetnénk azáltal, hogyha az egyhangúságot a tanácsban megszüntetnénk. Elnézést azonnal be is fejezem, elnök úr. Tehát itt a jelentés ezen részét én nem támogatom, ne legyen szerződésmódosítás. Köszönöm. Pézer Jezek, ALDE Group. ALDE frakció, Jezek úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, azt gondolom, hogy nagyon jó az előttünk álló jelentés. Köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, illetve a kollégáknak. Nagyon sok minden elhangzott a vita során, és uh, az elhangzottak nagy részével egyetértek. A csalás aránya botrányos, ez biztos, és eddig nem tudtuk ezt megoldani. Ahogy a jelentéstevő is elmondta, Ott van az elnökségi javaslat, a fordított adózás, a reversed charge tekintetében. Nem csak ezzel kapcsolatban kell tanulmányokat végeznünk, hanem ahogy a jelentéstervezet is körvonalazza, kísérleti projekteket kellene folytatni általánosságban a fordított adózási eljárásra vonatkozóan. Azt gondolom, hogy ez a megközelítés csökkenteni a KKV-kra háruló administratív terheket. Természetesen nagyobb fokú együttműködésre lenne szükség a tagállamok a tagállami hatóságok részéről. És ami a bizottsági javaslatot illeti, azt hiszem, hogy ez nagyobb fokú szabadságot biztosít a tagállamok számára, hogy csökkentsék a adókulcsokat, és ez a megfelelő irányba történő lépés. Összességében azt hiszem, hogy jó irányban haladunk, és köszönet még egyszer a kollégáknak, illetve a jelentéstevőknek. Köszönöm, köszönöm. Paloma López következik a GUE részéről. Jó reggelt kívánok! Köszönöm, elnök úr. A jelenlegi áfa rendszer nem hatékony, és igazságtalan meg kell változtatni, meg kell reformálni ugyanakkor számunkra nem csak adminisztratív közigazdasági problémáról van szó, hanem politikai problémáról, amelyhez át kell gondolkoznunk azon, át kell gondolnunk azt is, hogy mire használjuk ezt az adót, milyen társadalmi e, e, hatást gyakorolunk ezzel, hiszen vannak alapvető e, cikkek, kulturális cikkek és egyéb cikkek, élelmiszerek, amelyeknél figyelembe kell vennünk, hogy az áfa azokat sújtja legjobban, akiknek legkevesebb pénzük van. Ezért társadalmi megfontolásokra is szükség van. Ezen kívül fel kell emelnünk azokat az adókat, amelyek a vagyonosok jövedelmei terhelik, úgymond luxusadókat. Ugyanakkor nincsenek, nincs rendszer, amely egy progresszív adózást tenne lehetővé a korábbi javaslatok is csak fokozták az egyenlőtlenséget az adófizetők között. Ez részben a regresszív adó jellegre vezethető vissza, részben pedig a nagy cégek adócsalására, akik kihasználják azokat a szabályzási hibákat, amelyeket a bizottság is megmutat egyébként. Az elsődleges és legfontosabb lépés tehát nem csak ennek a problémának a megnevezése, hanem az, hogy a politika döntsön úgy, hogy a csalást megszünteti. Vannak más intézkedések is, amelyeket meg kell említenem. Először is fontos a közigazgatás, a, tagállami adófelügyelet megerősítése, eszközökkel való ellátása, és Európának vezető szerepet kell vállalni ebben, hiszen a, a vérszegény adóellenőrzések, mint például amelyek Spanyolországban folynak, nem segítik azt, hogy adóügyi igazságot teremtsünk. Thank you. Köszönöm szépen, most a zöldek nevében eh, adom meg a kollégának a szót. Köszönöm szépen. A bizottság intézkedési terv több elemét támogatjuk, és egyetértünk velük abban, hogy a cél az adócsalás csökkentése az EU-ban, anélkül, hogy a különösen a KKV-k terheit növelnék. Jelen pillanatban bonyolult rendszerekből álló mozaik töredezett, fragmentálódott eh, eh, rendszer jellemzi az EU-t, ehhez képest jó lenne egy egységes EU-s áfa rendszer. A bizottság javaslata jó irányba megy, jó lehet, nyilván alaposan át kell gondolni az éreket ellene és mellette is. Az új rendszer egyablakos szemlélete olyasmi, amit, amit meg lehet oldani, de meg kell tanulni, meg kell nézni, hogy milyen tanulságai voltak E, az Egyesült Királyságban például az egyablakos digitális rendszernek, e, hiszen ha ezt nem jól alakítják ki, akkor az lesz, mint, e, mint az én körzetemben, ahol sok cég inkább nem kereskedik külföldi partnerekkel, mint hogy a bonyolult adminisztrációt elvégezze. Tehát feltétlenül be kell vonnunk az áfa csomag kidolgozásával a KKB-kat is, a bizonyos termékek csökkentett áfája, ez egy bonyolult kérdés, többen rámutattak erre. A bizottság két opciót javasolt. Először is vagy tekintsük át a jelenlegi terméklistát, vagy pedig adjunk további rugalmassági lehetőséget a tagállamoknak a saját termék kiválasztásukban és az áfa arány meghatározásában. Egyfelől támogatjuk azt, hogy kevesebb legyen kivétel és nagyobb a harmonizáció, másrészt fontosnak tartjuk, hogy a tagállamok valamiféle korlátozó szabadságot megtartsanak az áfa mértékcsökkentés terén. Ezzel a tagállami prioritásokat az elővigyázatossági elveknek megfelelően élvezni tudják. Elnézést kicsit belekeveredtem. Egy olyan hibrid megoldást is támogatnánk, és ezt például a, a nők által használt termékek, tamponok és egyéb termékek esetében ez a helyzet, ahol társadalmi megfontolásokat is figyelme kell vennünk. Tehát ezen túlmenően szeretnénk csökkenteni a pereskedés arányát. A két megközelítést azonban a kockázatok meg, előzése érdekében kombinálni is lehet lehet, hogy ez túl optimista, de így gondolom. Fontos az, hogy EU léptékű áfa elvek kerülnek meghatározására, amelyek egyúttal a káros fogyasztási cikkek fogyasztását korlátozzák, E, e, hasonló javaslatok születtek már 2008-ban is, e, most komoly tárgyalások lesznek a tanácsban, úgyhogy érdemes ezt napirendi pontra, napirendre tűzni újra. Thank you, Marco Zanni. Köszönöm, Marco Zanni következik. Nincs jelen, Barbara Kappel. Uh, Catch the eye, Hökmark úr. Thank you very much and thanks to... Köszönöm szépen és köszönet Langen úrnak is. Egy ö, rövid megjegyzéssel élnék. Hogyha nem a kisvállalkozók nézőpontját vizsgáljuk, és nem azt nézzük, hogy ők hogyan léphetnek fel a digitális piacon, akkor kétszeresen is veszítünk. E-, először is a belső piac elmélyülése területén, tehát kereskedelem szempontjából, de a csalás tekintetében is. Hiszen, hogyha nehéz megoldaniuk a vállalkozásoknak ezt a problémát, mert nagyon összetett, bonyolult a rendszer, akkor könnyebb a csalás, tehát itt ismét veszítünk. Nagyon fontosnak tartom ezért azt, hogy olyan megközelítést alkalmazzunk, amely megszabadít azoktól a problémáktól, amelyek akadályozzák a KKV-ket és az új cégeket abban, hogy a belső piacon tevékenykedjenek. Eljött tehát az ideje annak, hogy valóban kezeljük ezt a problémát. Nagyon sokan, nagyon sokan látták, hogy van ilyen probléma, azonban nem oldották meg nem tudjuk a digitális piacot kiteljesíteni, elmélyíteni, hogyha nem oldjuk meg ezt a, gomb, ezt a gondot, hogyha az áfa, a héja ö, bonyolultságát, összetettségét nem próbáljuk egy kicsit egyszerűsíteni. Köszönöm. Thank you, much, Beres. Merci, monsieur le... Köszönöm, elnök úr, köszönöm, jelentéstevő úr. Elnézést, hogy nem tudtam itt lenni a jelentés bemutatásán, de épp az imént olvastam el az összes bekezdést. Három megjegyzésem lenne. Az első. Ez a kérdés sajnos nem új, és a kihívás a körhintacsalás egy olyan kérdés, melyet jól ismerünk volt már alkalmunk arra, hogy a módban megvizsgáljuk ezt. Jelenleg a bizottság úgy tűnik, hogy kezelni akarja komolyan ezt a problémát. Az adó elkerülés problémáját általánosságban sok területen kezeli a bizottság. Azt hiszem, hogy támogatnunk kell a bizottságot ebben az irányban és előre kell lépnünk. De nem tudjuk ezt megtenni, nem lehet az, hogy az egyik helyről elveszünk, hogy a másiknak adjunk, tehát mindenféleképpen az adóelkerülés valamennyi formája ellen fel kell lépnünk, a héja csalás ellen is, anélkül, hogy a belső piac erejét gyengítenénk. Három megjegyzésem lenne, az első, itt a HIA rendszer kiigazítását, illetően a modern gazdasághoz, illetve a digitális világhoz, és annak az igény, ahhoz az igényhez, hogy hozzuk létre ezeket az egyablakos rendszereket. Azt hiszem, hogy a bizottság e tekintetben jó, jó irányban halad. A második megjegyzésem az, hogy ha a célunk az, hogy megőrizzük a belső piac működését minden ponton, itt meg kell jegyeznem, hogy egyetértek Gunnar Hökmarkkal a tekintetben, hogy a KKV kérdése nagyon komolyan veendő. Azok, akik egy kísérleti projektet ösztönöznek, amely a bizonyítás terhét a végs, végfogyasztóra helyezi, ez a belső piac szellemiségével ellentétes, ugyanakkor ellentétes az OECD BEPS ajánlásaival is, amit egyébként mi támogatunk. Tehát itt nagy éberségre van szükség, nem bonthatjuk le, és nem léphetünk vissza a nemzeti logikák szintje, szintjére. Ezt az egyetlen európai adó nemet, amivel jelenleg rendelkezünk. Azt hiszem vannak más módszerek arra, hogy a körhintacsalás ellen fellépjünk. És azokat kell előnyben részesíteni, ahelyett, hogy a belső piac egyik talpkövét szétrombolnánk. A második dolog az adókulcsok kérdése. Itt nagy rugalmasságra van szükség, hogy a versenytorzulásokat meg tudjuk előzni, amelyek megjelentek a jelenlegi HIA rendszer kialakítását követően. Ezt a jelenlegi rendszerben nem lehet megszüntetni, és teljes mértékben egyetértek a 28-as bekezdéssel a jelentésben. Give the floor to the commission. Megadom a szót a bizottságnak, Raponi úrnak. Ennél szó. Köszönöm. Elnök úr, megpróbálok röviden szólni, még akkor is, hogyha sok kérdés felvetődött. A cselekvési terv célja, hogy a tanács részéről világos ajánlásokat kapjunk. Itt az idő a döntésre. Több témát is kezeltünk, a csalás elleni küzdelmet a hagyományos módszerekkel, és itt a bizottság azt javasolja, hogy erősítsük meg az administratív együttműködést a tagállamok között, ez jelenleg nem jól működik. A szemvevőszék jelentése ezt világosan kijelenti. Az adóügyi közigazgatás kapacitását is meg kell erősíteni, ezen kívül az adó kötelezetteknek sokkal könnyebben kell tudniuk kitölteni adó bevallásukat. Ez a közigazgatási együttműködés kérdésköre. Azt hiszem, hogy ezt a szempontot meg kell erősítünk, ebben valamennyien egyetértünk. A hiarendszert illetően, a végleges hiarendszert illetően legyünk világosak. A bizottság valamennyi lehetséges megoldást megvizsgálta. Itt 12 lehetséges megoldás van, miután a tagállamokkal és a gazdasági szereplőkkel ezeket megvizsgáltuk, öt lehetséges megoldást vázoltunk fel. Ezen öt megoldást külső szakértőkkel vizsgáltuk, és ezen tanulmány alapján, amelyet a Digitaxud honlapján közé is tettünk, a bizottság úgy döntött, hogy itt a közösségen belüli adóztatás megoldását választjuk, Ugyanez, ugyanis az lehetségessé tenni a 40 milliárdos, 40 milliárddal csökkenteni a csalások volumenét, a reverse charge alkalmazása nem járna ilyen előnyökkel, ez az oka annak, ami miatt a bizottság félretette ezt a megoldást. Azt hiszem, hogy uralkodik itt egy bizonyos zűrzavar a reverse charge eljárást illetően, már ami a belső piaci, illetve a tagállam belüli reverse charge-ot illeti. Ez utóbbi esetében ez egy héja általános elv, a frakcionált kifizetések elve, ahogyan a képviselő úr is említette, a BEPS is azt mondja, hogy a HIA ezen jellemzőit meg kell őrizni, tehát a frakcionált fizetés elvét valamennyi ország klasszikus HIA rendszert alkalmaz, csupán egy ország nem, a Nagy-Britannia a sales tax rendszerét alkalmazza Nagy-Britannia, és az USA-ban megállapítható, ahol a legmagasabb 8-9%-os adókulcs van, az adócsalás szintje 30% körül mozog. Nos, az EU-ban 27%-os a HIA kulcs, és a River Charge alkalmazása elképzelhető, hogy milyen csalás arányt eredményezne. Ezért óvatos a bizottság ezen a területen. De itt mindenképpen egy közös HIA rendszerről van szó, és ez nem kötelez arra, hogy nagyobb harmonizációt vezessünk be. Két tagállamnak derogációt is adni, ez egy alapvető kérdést vetne fel. Mm, továbbra is megfelelünk-e a szerződésnek, hogyha tagállamonként különböző a HIA rendszer? Vannak olyan tagállamok, amelyek belső szinten a River Charge-ot alkalmazzák. Itt a 10 ezer eurós küszöböt javasoljuk, de ez két HIA rendszer kialakulását eredményezné ugyanazon tagállamon belül, és ez a körhint a csalások megerősítését jelenthetné az adott tagállamban. Ezért óvatos a bizottság, és ezért vizsgáljuk ezeket a szempontokat és a kockázatokat más tagállamok számára is hogyha adunk derogációt egy adott tagállam számára, akkor a nem adóztatott áru egy másik tagállamba is eljuthat, és az utolsó szinten a héja kivetése a végfogyasztó szintjén, ez azt jelenti, hogy fontos kockázat jelentkezne bizonyos tagállamokban. Ezért a bizottság nagyon óvatosan jár el ezen szempontot illetően. A derogáció kérdése nagyon fontos. A kísérleti projekt egy első szakasz volt, egy közösségi rendszer felé, amely amely ezen az elven alapul, de egyes tagállamok nem akarják ezt az elvet alkalmazni. Ami pedig a HIA összetettségét illeti, itt azt hiszem, hogy nem mondhatjuk azt, hogy a bizottság semmit nem tett 20 éven keresztül. Ugyan négy évvel ezelőtt volt egy zöld könyv a bizottság részéről ezen a területen, és ott sok megoldást vetettünk fel. Egyszerűsíteni kívántuk a KKV-k szemmel a formalitásokat és a cselekvési tervben, és megpróbáltuk kiigazítani a negatív szempontokat, a mini egyablakos rendszereket illetően, ezek kibővítésével és számításba vettünk bizonyos kivételeket a KKV-k számára. Ez a cselekvési tervben megtalálható. Köszönöm, elnök úr. Mr. Raponi, now rapporteur, final remarks. Yeah. Jelentéstevő. Köszönöm szépen az érdekes vitát. A vitából látható, hogy mennyire összetett ez a téma. Ramponi úrnak adnék igazat. Nem a bizottság hibája, hogy nem léptünk előre ezen a területen, hanem inkább a tagállamok hibája ez, és az egyhangúság elvének köszönhető ez, és Luke úr, ezért az a javaslatom, hogy a keret irányában, tehát nem az adókulcsok megállapításában, ami tagállami szuverenitás, hanem az európai jogalkotási eljárást kellene az keret kialakítását illetően alkalmazni. Tehát a minimális és a maximális adókulcsok megállapítását, illetően a korábbi javaslat nem volt végrehajtható. A pénzügyminiszterek készsége 99-ben például Franciaország és Németország részéről az volt, hogy normális jogalkotási javaslatot vezessünk be, csak a keretet illetően, nem az adókulcsokat illetően. Tehát az, hogy nem léptünk előre, nem a bizottság hibája. Az egyes véleményeket illetően csak röviden térnék ki a legfontosabb pontokra. Ami a kedvezményes adókulcsok ügyét illeti, nagyon különböző ez. Portugáliából Ferreira asszony ugye 6 és 23 százalékot említett, Németországban 7, illetve 19 százalék, Spanyolországban 14 és 21, Nagy-Britanniában 0 és 25, most néztem ennek utána. Tehát itt kérdés, hogy milyen árukra vetünk ki 0%-os adókulcsot, Nos, itt az igazságosság problémája az alapellátás, a szociális nézőpontok felvetődhetnek a vita során, de hogyha egységes keret lenne, akkor ez jelentős előrelépést jelentene, és a bizottság nem javasolhatja azt, hogy a tagállamok hagyjuk teljesen szabadon dönteni. Aztán a másik dolog a csalás leküzdése. Ebben egyetértünk. Ami a reverse charge eljárást illeti, itt a határokon átnyúló kereskedelemben már létezik ez az opció, amelyet a zöld kolléga javasolt, hogy megvizsgáljuk, hogy esetlegesen a tagállamok dönthetnek-e arról, hogy a KKV-kat mentesítik. Én ezt mindenképpen vitára érdemesnek tartom ezt a javaslatot, és a bizottsággal majd beszélhetünk erről. Látom, hogy az illetékes bizottsági tiszt viselő rázza a fejét, tehát erről beszélhetünk. A modern technológia és a tagállamok közötti együttműködés mindenképpen jelentős könnyítéseket eredményezhet. Emlékszem egy beszélgetésre a görög pénzügyminiszterrel, aki azt mondotta, hogy a héja bevételeket jelentősen növeltük, mióta Görögországban elő van írva, hogy a dokumentációként automatikusan, automatikus bizonylatokat kell használni. Ez nem, nincs még minden tagállamban. Aztán kérdés az, hogy milyen megoldásokat vizsgáltak meg ebben a nagy tudományos tanulmányban. Öt alternatíva merült itt fel. Megnéztem az alapokat. Itt mind állami ö, számítások vannak, hogy milyen mentesítések alkalmazhatók milyen rendszer esetében. A tudományos nézőpontról vitázhatunk, de a bizottság azt mondotta, hogy mi csak egyet részesítünk előnyben, mi csak a körhint, a csalást akarjuk leküzdeni. A többi kérdést későbbre halasztjuk, a tagállamoknak szabad kezet adunk. Az én tapasztalatom itt 20 éves parlamenti munka után és ön is megerősítette, hogy a tanácsban uralkodik egyetnemértés. Jó lenne nyilvános vitát folytatni erről a kérdésről, és a parlamentet is bekapcsolni a döntésbe. Nem a részletekről beszélek, hanem a keretről. Luke úr, meglátjuk, hogy lehet-e majd többséget találni ezen kérdésekben, de a parlamentben létezik az az elképzelés, hogy javaslatokat terjesztünk be, akkor is, hogyha ezekkel nem ért mindenki egyet. Én azt javasolnám, hogy az időtervet illetően, elnök úr, ezen összetett téma kapcsán szervezzünk egy meghallgatást. Ez nem ejthető meg a nyári szünet előtt. A bizottság azt javasolta, hogy a KKV-k vonatkozásában 2017-ben külön javaslattal áll elő, és 2018-ban bemutatja a végleges rendszert. Lenne tehát még idő arra, hogy a harmadik vagy a negyedik negyed évben egy szakértői meghallgatást tartani a HÉA e rendszer vonatkozásában itt a szakbizottságban. Ez a személyes javaslatom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a szemináriumra vonatkozó javaslat jó javaslat, meg fogjuk fontolni. Jelentéstevő és kormányátjavok szintjén köszönöm Egyúttal köszönet a bizottságnak is, nagyon jó vitát tartottunk. Rátérünk tehát a következő naprendi pontokra, a 7-esre és a 8-asra, de előtte föl kell olvasnom a naptárunkat. Hol is van? Jaja, megvan. Uh, deadline for amendments május 31-e 12 óra módosítók határideje, június 27-én fogjuk megvitatni a módosítókat, szakbizottsági szavazás június 13-án és szeptember 1-én kerül plenárisra a dosszié. Köszönöm szépen! A 7-es és a 8-os pontot eh, eh, együtt eh, kezeljük az értékpapírosítással kapcsolatos téma, az anyag mindenkinek rendelkezésére áll. Pebro Felba és Poltánk a jelentéstevők. Szeretnék jelentéstevőnek köszönetet mondani, kiváló átfogó munkadokumentumot bocsátott rendelkezésünkre. Megadom a szót 5 percben Táng úrnak. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy megvitathatjuk ezt a kérdést. A egyesek szerint, egy szakíró szerint a bonyolult pénzügyi rendszereket azért hozzuk létre, hogy kölcsön lehessen adni nagy kamatra olyan embereknek, akik azt nem tudják visszafizetni az, ez mutatja, hogy milyen története van a értékpapírosításnak. Olyan esetekben, ugye a korábban az Egyesült Államokban 0,7% volt az esélye a, a, a hitelek bebukásának, most 60%. Gyakorlatilag fel, nem felkészült befektetőknek adtak három ás minősítést, és gyakorlatilag mindez az ismert pénzügyi botrányokhoz vezethet nagyon sok adót, bankot Európában is adófizetés, adóból kellett, adópénzről kellett megmenteni. Ezt az örökséget magunk mögött kell hagynunk, ezért alapvető fontosságú a parlament és az általunk képviselt emberek számára, hogy választ adjanak arra a kérdésre, hogy tanultunk-e a múltból, tanultunk-e a hibánkból, amelyeket a múltban elkövetkezünk. Ezért kritikusan értelmeztem, értékeltem a bizottsági javaslat, amely eh, arra törekszik, hogy az értékpapírosítási piacot eh, szabályozza. A munkadokumentum, amely múlt héten megjelent, eh, tulajdonképpen egy olyan keretnek az első változata, amely, amely arra törekszik, hogy levonja a tanulságokat ennek kapcsán nagy vitára van szükség, hosszú, sok vitára van szükség és ugye vannak, akik a értékpapírosítást lehetőségnek tekinti, amelyel élni kell, mások, a kritikusok pedig attól tartanak, azt emlegetik, hogy ez újra a régi problémákat hozza vissza. Van egy 83 közgazdászból álló csoport, aki tegnap megnyilatkozott ezzel kapcsolatban. A az, az SZDSZ és Sierra közötti ö, kapcsán is ö, ö, közelítenek el az álláspontokat, ezért örülök, hogy Szalba úrral együtt tudunk működni, és az ütemezésben meg tudunk állapodni. A biztonsági javaslat kettős célt szolgál. Biztosítani szeretné azt, hogy maguk a pénzügyi gazdálkodók, pénzügyi cégek működése biztonságosabb legyen, másrészt a KKV-k helyzetet is javítsa, a cél az az lenne, hogy a bankrendszer masszívabb és stabilabb legyen, így hosszabb távú finanszírozást biztosítanának a kockázatok hosszabb távon való szétterjesztésével. De ez persze csak az elmélet, a valóságban minden, eh, eh, eh, minden piacra, minden pénzügyi piacra jellemző az, hogy a tranzakció két végén lévő feleknek nem ugyanaz az információ áll rendelkezésére, aszimetria áll fönn, és tulajdonképpen nem lehet megjósolni, hogy a, tényleges kockázata egy a tranzakciónak is melyik félnél fog, fogja felütni a fejét. Fontos, hogy világosan meghatározott felelősségi körök legyenek, világos, hogy a pénz, pénzpiaci szereplők szerepe, helyzete egyértelműen szabályozott legyen. A bizottság ebbe az irányba lépeget, de a munkadokumentumban lehet találni javaslatokat a, a, az előrelépés irányába mutató módon Például, hogy legyen egy központi letéti, letétkezelője az összes adósságért, papírosítási tranzakciónak. Vannak olyan javaslatok is, amelyeket nem tudunk kidolgozni a munkadokumentumban, de fontosak. Először is van az 5%-os visszatartási arány, retention rate. A kérdés az, hogy ez elége ahhoz, hogy a piaci résztvevők azonos feltétek szerint működhessenek, vagy, vagy ezen változtatni kell. Kérdés, hogy tudjuk elérni, hogy a pénzügyi rendszer, a gazdasági rendszer stabilabb legyen, és ne csak az ígéreteket hangoztassuk, hanem valósága váljon az elvárt helyzet. Az átláthatóság önmagában nem biztos, hogy igaz. Én szeretném, hogyha egy olyan értékpapírosítási piac jönne létre, amely nem csak jó, működ, jó időkben működik jó, hanem a rossz időkben sem okoz problémákat, nehéz időkben sem okoz problémákat. Ezzel a két kérdéssel, elnök úr, azt kell mondanom, hogy nagyon várom ezt a vitát, és várom a képviselők hozzájárulását. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a néppárti árnyékjelentéstevenek ott már Karasznak. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Először is köszönet az elvégzett munkáért. A jogalkotási javaslat szeptember 13-án született a tavalyi év folyamán, és ma első ízben folytatunk eszmecserét erről. A világ azonban nem állt meg, és hogyha nem adjuk ezeket az eszközöket a befektető kezébe, akkor ők esetleg máshova viszik el a tevékenységüket. Ezért azt javaslom mindenkinek, hogy kicsit gyorsítsuk fel a munkát, mert a további késlekedés bizony nagyon nehezen megmagyarázható, és nagyon nehezen kezelhető azok számára, akik mondjuk kölcsön szeretnének fölvenni, autót venni, stb. A jelentéstevő rámutatott arra, hogy beszélnünk kell a múlt tanulságairól. Äh, és itt van egy jelentős különbség. Az európai értékpapírosítási piac jóval erősebb, robosztusabb, mint az amerikai. Másrészt azonban, ahogyha ez valóban így van, akkor nehezen érthető okok miatt nem sikerült annyira helyreállnunk, mint az amerikai rendszernek, még akkor sem, hogyha a piacunk robosztusabb, mint az amerikai, ahogy mondtam. És azt gondolom, hogy ezért is született a javaslat. Egyetértek a jelentéstevővel, meg kell oldani a problémákat, gondolok itt például az erkölcsi kockázatra. Az egyetlen válasz az egyértelmű szabályok és a maximális transzparencia lehet. SDS kritériumokra van szükség, új alapot kell létrehozni, amely bizalmat eredményez az értékpapírosítás terén. Beszéltünk egy esetleges központi ügynökségről, a kritériumok értékeléséről, és szankcióra vonatkozó javaslatok kialakításáról a visszaélések esetében, azonban sikeres jogalkotást nem képzelhetünk el anélkül, hogy pontosan definiálnánk az eszközöket, a szankciókat, és így tovább. Hogyha jogszabályokat hozunk szankciók nélkül, akkor igazából eh, ennek semmi értelme. És ez nem vezet sehova. Aztán az eszközzel támogatott eh, kereskedelmi papírokról beszélt a jelentéstevő, az ezzel kapcsolatos megjegyzésekkel egyetértek. A jelenlegi alternatívákról beszélünk, és szerintem mielőtt ezt tető alá hoznánk, végleges következtetéseket vonnánk le, meg kell várni a jelenlegi tárgyalásokat, és remélem, hogy ez a munkadokumentum a hamarosan valós jelentésé válik. Elnök, köszönöm szépen. Karaszos, most az ICR frakciójának adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el, hogy egy kicsit aggaszt az ütemterv, hiszen láttuk a tanácsban, hogy a tagállamok megállapodásra jutottak, és aztán egy éves tervet látunk itt kialakulni, amely szerintem csak halogatja ezt a fontos jogalkotási dokumentumot. Tehát erre mindenképp felhívnám a figyelmet. Ezen kívül azt gondolom, hogy a tanács kétségtelenül már elég sok minden ben javította az eredeti bizottsági javaslatot, vannak azonban még olyan területek, ahol tovább kell javítani ezt a szöveget. Az első a tisztázás és a biztonság kérdése. Egyetértek azzal, hogy az erőfeszítéseinket összpontosítani kell és, az, és valóban a kritériumok tekintetében egyértelműen kell fogalmazni. Valóban a befektetői érdekeket kell előtérbe helyezni. a néha kibicsát, kibocsátóknak maguknak kell megnevezniük azt, hogy az értékpapírosítási folyamat megfelele a kritériumoknak, ezt problematikusnak tartom. Tehát, ahogy mondtam, a bizottságjavaslatot már javított a tanács, azonban még mindig úgy gondolom, hogy van lehetőség a fejlődésre. Aztán A, nagyon fontosnak tartom a kockázatalapú kereskedelmi papírokat. A, a szöveg a jelenlegi formájában az ABCB programok nagy részét lezárná, illetve annak a lezárásához vezetne. Különösen a bizottsági javaslat értekében, tehát hogyha a bizottsági javaslat elfogadásra kerül. Szerintem ezt a problémát mindenképpen orvosolni kell. Ami pedig az ipar és a beruházók érveit illeti azt mondják, hogy szükség van valamilyen harmadik fél részvételére ahhoz, hogy a, hogy a piac megmozduljon, azonban ennek megvannak a kockázatai. Az mi az igazolást, érvényesítést illeti, véleményünk szerint ez némi megoldást hozhat. On the public registry, uh, I... Ami pedig a nyilvántartást illeti, igazából nem látom szükségét annak, hogy az eh, SCS értékpapírosítás tekintetében ezt megvalósítsuk. Nincs erre vonatkozó a pénzügyi forrása az Európai Uniónak. Szerintem egy standardizált táblázat bőven megfelel. Vannak tehát olyan területek, amelyeken javítani kell még ezt az anyagot. Aztán ott van a harmadik ország kérdése is, ezt sajnálatosnak tartom, hiszen hogyha teljesen feladjuk ezt a részt, hogyha nem akarjuk őket megnyerni az Európai Uniós értékpapírosítás felé, az szerintem egy elég korlátozott elképzelést mutat. Mi pedig a nem STS-t illeti, meg kell nézni, hogy ezek hogyan illeszkednek az új szabályozásba. A jelentéstevő azt mondja, hogy egy kétpilléres piacot hozunk létre, és a nem STS rendszereket nem szabad büntetni, hiszen ez a beruházást növeli. Egyetértek, itt kockázatról beszélünk az infrastruktúrális kölcsönök esetében, azonban ezt meg kell vizsgálni, hogy hogyan, hogyan viszonyul ez a, a jelenlegi STS rendszerrel. Tehát jó a munkadokumentum, és várjuk az ezzel kapcsolatos további munkát. Now for the GUE, I don't see the GUE. Oh, sorry, sorry, sorry. Uh, first ALDE, of course, Peter Jezek. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, mondja Jezik képviselő. Valóban az értékpapírosítás segíthet akár a kkv nek is a tevékenységi finanszírozására, és eh, ezen keresztül, inverz módon az értékpapírosítás is felpöröghet, ahhoz azonban, hogy az SDS-ből valóban hasznot húzzanak, a szabályozás bizonyos területére, részeire hangsúlyt kell helyezni, nem utolsó sorban az ABCP értékpapírosítás tekintetében úgy gondolom, hogy a parlamentnek azt is meg kell fontolnia, hogy az STS certifikációk, szankciók és a harmadik országokra vonatkozó rendelkezések tekintetében mi a helyzet. A bizottság eh, eh, anyagja, anyaga elég jó alapot eh, tett le, ezt a tanács bizonyos javaslatai tovább fejlesztették. Éppen az ABCP értékpapírosítás tekintetében például, illetve az ideiglenes rendelkezése tekintetében is. Ami az ütemezést illeti, örülök, hogy a jelentéstevők megállapodtak ebben, de a nézetem szerint jobb lett volna, hogyha egy ambiciózusabb ütemezést fogadtak volna el. Őszintén szólva bennünket a frakcióban csalódással töltött el az, hogy nem elég ambiciózus ez az ütemezés. Szeretnénk volna sokkal hamarabb trilógusra a trilógust megkezdeni a késedelem nem tesz jót a banki unióval kapcsolatos témáknak sem, a gazdaságnak sem. Nyilván látták ez ezzel kapcsolatos negatív sajtó visszhangot, ami eléggé indokolt volt. Ezzel együtt köszönöm szépen a munkadokumentumot, és várom, hogy megkapjam a jelentés tervezetet, és együtt működhessünk a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevővel. Elnök, köszönöm. Morris, köszönöm szépen. Elnök úr, ebben a fontos ügyben a tanács és a bizottság már megalapodása jutott, és bennünket, mint parlamentet arra kérnek föl, hogy eh, ezt most eh, pecsételjük le eh, és adjuk tovább. Ugyanakkor mi képviselők vagyunk, és Tudjuk, hogy az értékpapírosítás gyenge szabályozása, akit a, a pénzügyi válság egyik legfontosabb oka volt, és a legnagyobb felelősségünk az, hogy megakadályozzuk egy ilyen válságnak az ismételt felmerülését. Tehát kinek az érdekében áll az, hogy ilyen gyorsan jóvá hagyjuk ezt? Azt mondják, hogy a KKV-k ebből pénzt fognak nyerni, és ez majd segít a gazdaság felpörgetésében, de hol van az arra vonatkozó bizonyíték, hogy a KKV-knek valóban segíteni fog ez. Úgy gondolom, hogy nem a KKV finanszírozása az igazi probléma, hanem az, hogy nincs közös adóügyi és gazdasági intézkedés. A megszigorítások csökkentik az európai gazdaság növekedési lehetőségeit, Eh, maguk a KKV-k is azt mondják, hogy ez nem ez a megoldás, azért próbálják egy, egy eh, eh, igazándiból nem. A, a, a felmérésben a KKV-k 75%-a azt mondta, hogy lenni probléma az, hogy nincs elég ügyfelük, 11% mondta azt, hogy nincs elég finanszírozás, tehát valójában nem a finanszírozás elég probléma a KKV-k számára. A zöldek semmit nem szeretnének tenni annak érdekében, hogy az értékpapírosítást jobban elterjesztjük, azonban, hogyha nem tudunk többségi támogatást szerezni ezen álláspont mögé, akkor mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a javaslatnak az árát ne a KKV-k fizessék meg. Ugye, hogy tudjuk azt megoldani, hogy a, a bankok ö, ö, ne adják föl azt a friss elkötelezettségüket, hogy felelősen adnak hiteleket, hogyha megszüntetjük az erre vonatkozó ösztönzőket. A hitel viszonylag hamar föl, föl szoktak merülni, Eh, ehhez képest ugye jelen pillanatban a garbage in, garbage out elv érvényesül az értékpapírosítás terén, hogyha eleve rossz volt eh, a csomag, akkor annak rossz lesz az eredménye, és ezt mindenki elfogadja. Ami a szabályozást eh, illeti továbbra is azt a hibát követjük el, hogy bizánci típusú jogi szövegeket hozunk létre, de úgy gondolom, hogy pontosan ez az a terület, ahol specifikus szabályozási rendszert kellene elfogadni az értékpapírosított termékekre, és ezek a termékek csak erre szakosodott cégeknek lehetne ezeket forgalmazni, feléjük lehetne értékesíteni és megfelelő szankciókkal lehetne a csalásoknak elejét venni. Nagyon fontos, hogy szoros EU-s felügyelet és makroprudenciális mechanizmusok működjenek a problémák megelőzés érdekében, és végül azon fogunk dolgozni, hogy a, a, a trenching ellen fellépjünk, hiszen ez az értékpapírosítás alapvetően kockázatos jellegét csak tovább rontja. Tehát érdeklődésre várjuk a teljes jelentést, a jelentéstevőtől nagyon hasznos a múlt héten érkezett munkadokumentum, és várjuk az építő jellegű együttműködés annak biztosítására, hogy együtt újra tudjuk építeni az európai gazdaságot, ahelyett, hogy a, a tisztán csak pénzügyi jellegű gazdaságnak az önös érdekeit szolgálnánk. Thank you. Marco Zani. Köszönöm, Marco Zani. Mondja az elnök. Akkor a második eh, jelentés ráterünk eh, Pablo Szába képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Kétségtelenül beszélhetek? Elnézést, elnök úr. Úgy tűnik, hogy a munkadokumentum nincs benne a dossziéban, és jelentéstevő azt mondja nekem, hogy ezt múlt héten kiosztották, de nem lehet, hogy csak az árnyék jelentéstevő kapta meg? Mi nem kaptuk meg talán. Nem lehetne az, hogy a vita során kapnánk egy, egy papírváltozatot? Elnök, e-mailből minden e-kontag megkapta de valóban nincs benne a papír dossziéban, hiszen az új szabályok szerint igyekszünk papírt megtakarítani. Bizonyos dokumentumokat csak e-mailben küldünk meg. Falba úr, köszönöm. Kétségtelen az egyik alapvető prioritása ennek a parlamentnek az, hogy az egységes pénzügyi piacot létrehozzuk, és ez mind a két jelentésnek központi témája. Miért olyan fontos a tőke egységes belső piaca? Először is diversifikálnunk kell a vállalkozások finanszírozási forrásait, különösen a KKV tekintetében, akiket nem lehet csak kizárólag a banki forrásokból finanszírozni, hanem kell, hogy más finanszírozási forrásaik legyenek, és mindnek egyetlen egységes központi célja van, az az, hogy foglalkoztatást növeljük. Ezen kívül ugye az Európai Unió egyik alapvető elve, az ugye a tőke szabad mozgása, ez ma fontosabb, mint valaha. Ezeknek a jelentéseknek a vitája, amelyekről ma beszélünk, erre ezzel foglalkozik. Kétségtelen, hogy a tőke, egységes tőkepiac eh, lehetővé teszi a sokkal integráltabb pénzügyi piacok létrehozását, nyitottabb, versenyképesebb és eh, egyértelműen hatékonyabb pénzügyi piacok létrehozása így lehetséges. A történeti pillanatot élünk meg tehát, hogy az tőke, egységes tőkepiacot létrehozzuk, és hogy megkezdjük eh, ezt, ahhoz minden korábbinál fontosabb, hogy ezt a két jelentést megvitassuk, ahogy említettem, ezek azok, amelyek ma az asztalunkon vannak. Ugye pénzügyi válságot élünk meg, a értékpapírosítás piaca az egyik fontos szerepet játszik, hiszen alapvetően jó működik, de a válság idején voltak problémák. Nyilván új pénzügyi normákra van szükség, hogy az a stigma, amelyet az értékpapírosítás elszenvedett, az leválasztható legyen, letörölhető legyen az értékpapírosításról, mint piaci tevékenységről. Semmiféle kétségem nincs a tekintetben, hogy az, amit ma itt megvitatunk, és hogyha folytatjuk, sikerül ezt folytatni és valósága válik, lehetőséget fogadni a befektetők számára, hogy javítsák a tőkepiacok működését, lehetőséget ad ez arra is, hogy a források allokációját hatékonyabbá tegyék, és ezzel növelni tudják a befektetést, és diversifikálni tudják a, pénzi, pénzi, a finanszírozási forrásokat. Ez végső soron egyértelműen a növekedést fogja és a, a foglalkoztatás növelését fogja segíteni. Egyértelmű, hogy a tőkepiacok mélyebb integrációra van szükség. Ehhez el kell érnünk azt, hogy a pénzügyi cégeknek lehetősége legyen eh, a felszabadítani tőkét annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a különböző projektok támogatását, finanszírozását. Most akkor konkrétan a jelentéssel kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Vannak olyan elemek, amelyeket úgy gondolom, hogy el kell mélyítenünk még eh, a vonatkozó jelentésben. Ugye a preferenciáink eh, eh, a, ugye a megközelítések kérdésében a, van egyrészt a bizottság megjelent megközelítése, van a tanácsi, van a központi banki, és ezen kívül van az Európai Bankhatóság megközelítése. Egyértelmű, hogy az egyik leginkább kulcsfontosságú kérdés az az, hogy ezeket összehangoljuk valahogy, és éppen e tekintetben várom a képviselők visszajelzését. Szerintem ez a legértelmesebb része az egész jelentésnek. Itt abszolút prioritásra van szükség, legalábbis ami az én feladatom E, e, ezen jelentése tekintetében, ez a kis és középvállalkozások értékpapírosítási tevékenysége, e, hogy amint ezek a jelentések érvénybe lépnek, fontos, hogy az európai növekedés és foglalkoztatás motorát képező KKV-k ezen a téren több lehetőséggel rendelkezzenek, és egyértelmű, hogy ezt a, cég, ezt a célt el is tudjuk érni, anélkül, hogy kockáztatnánk a pénzügyi stabilitást, ami kétségtelenül ugyancsak abszolút prioritás az Európai Uniónak. Illetve mind a két dokumentumnak, mind a két jelentésnek. Tehát egyértelműen összefügg a két jelentés, és kétségtelen, hogy mind a két jelentéstevő elkötelezett amellett, hogy eredményesen, hatékonyan dolgozunk együtt, nem csak egymással, hanem a árnyékjelentéstevőkkel is, hiszen mind a két csapatnak ez csak a hasznára válik. Vannak persze az ütemezéssel kapcsolatban bizonyos aggályok, a jelenlegi naptár nekem tetszik, de hogyha ennek a gyorsításáról megállapodunk, akkor, akkor azzal szemben nem lesz ellenvetésem megfelelő egyetértéshez meg lehet tenni örömmel várom az árnyék bejelentéstevők véleményét, megszólalásait, kommentjeit, kérdéseit, és úgy gondolom, hogy együtt mindannyian együttműködve el tudjuk érni azt, ami a legfontosabb célunk, az Európai Uniós foglalkoztatási irányok növelése. Elnök, köszönöm szépen. Fernández úrnak adom meg a szót a szociálisták részére. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani azért a munkáért, amelyet eh, már elkezdtünk jelentéstevővel, és a, azzal a csapattal, amely eh, a portál vezetésével eh, dolgozik, az újabb, normalizáltabb, szabványosítottabb, átláthatóbb értékpapírosítási mechanizmusokra vonatkozik ezen területen korábbi jelentéstevők sokat, sok nehézségen mentek keresztül. Nos, az összesták úgy gondolják, hogy ezt a piacot újra kell éleszteni, de okosan kell eljárnunk, mert végső soron azok a problémák, amelyeket 2007-ben is azóta láttunk a piacon, a, azt látjuk, hogy voltak bizonyos úgynevezett homályos termékek, amelyeknél nem volt világos, hogy kinél csapódik le a nyereség, és kinél csapódik le, kinél jelentkezik a kockázat. Ez volt az alapvető nehézsége ennek a szegmensnek ezen pénzügyi termékek kapcsán erre kellene engem fölhívni a figyelmet, és ezért itt van szükség a óvatosságra és bölcsességre, prudenciára, hiszen eh, ugye a jelenesítatot nagyon sokan eh, vitatják, és eh, a tőke megfelelési elvárások lazítását javasolják sokan. Kérdés az, hogy hogyan tudunk valóban bölcsen eljárni óvatosan azzal kapcsolatban, hogy ebben a dossziében mit érünk el, ugye a Poltán által vezetett munkára hivatkozok Mind a két jelentés gyakorlatilag kéz a kézbe jár eh, ezen a téren, hiszen azt szeretnénk, hogy az STS-ek eh, eh, egyszerűsbbek legyenek, átláthatóbbak legyenek, normalizáltabbak, szabványosítottabbak legyenek, ezért az STS-re vonatkozó jelentésnek meg kell határoznia, hogy mi tekintünk egyszerű értékpapírosításnak, ugyanakkor lehetünk kicsit ambiciózusak azzal kapcsolatban, hogy a tőke megfelelési elvárásokat hogyan szabályozzuk. A végső cél ugye az tőkepiaci, egységes európai tőkepiaci kereteken belül Nyilván Pablo Szálban már hivatkozott a számítási rendszerek hierarchiájára, ami a tőke megfelelési követelés igényekkel, előírásokkal kapcsolatos. Itt egyfajta törekvés volt a minősítő társaságok tevékenységének szabályozása kapcsán is az elmúlt ciklusban is már, amelyek nagyon fontos szerepet játszanak, a, hiszen a tőke megfelelési számítások jelentősek a hitelminősítőt társaságok tevékenységében. Ugyanakkor vannak, akik éppen ellentétes irányban működnek, vagy dolgoznának, de a lényeg az az, hogy ha valódi tőke, egységes tőkepiacot kell, szeretnek létrehozni, akkor alaposan át kell gondolnunk, hogy mi legyen a korrekt, mi legyen a helyes hierarchi, hierarchia, e, és hogy a, e, a dokumentumban e, megkövetelt tőke megfelelési elvárásoknak nyilván meg kell felelni annak is, hogy mennyire egyszerűsített, mennyire átlátható, mennyire normalizált E, lesz e, az értékpapírosítás mechanizmusa. Tehát úgy gondolom, hogy ebben a dokumentum, ebben e, a tekintetben a két jelentést elkészítő csapatnak szorosan együtt kell működnie, nagyon nagy óvatossággal, nagyon nagy prudenciával, hogy teljesen egyértelmű és átlátható legyen, hogy hol jelentkezik a nyereség és hol jelentkezik a kockázat ennek a tőkepiacnak a létrehozása, felépítése tekintetében el kell kerülnünk a tagállami piacokra jellemző hibák egy részét is. Elnök, köszönöm szépen, Kamal úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, ugyanakkor egy kicsit fel is akadtam valamon elég lassan működik ez, másrészt azonban nagyon-nagyon szkeptikusnak és óvatosnak kell lennek ez a a kapcsolatban. Mit értek ezen? Ahogy Paul is mondta a munkadokumentumban, és mások is elmondták, valóban levontuk a tanulságokat a válságból, valóban teljesen megértjük azt, hogy mi volt a jó értékpapírosítás, és mi volt a rossz értékpapírosítás. Az a vita, amit ma folytatunk, még mindig azt látom, hogy azt a nyelvet használjuk, E, amelyet pontosan azok használtak korábban, akik, e, akik e, átvertek bennünket. Még mindig az asset-backed securities kifejezés használjuk, de tudjuk, hogy mi ez. Egy, egy vagyonelemekkel fedezett értékpapírra van szó, szóval akkor vannak ott vagyonelemek, eszközök a háttérben? Nincsenek, ez a subprime mortgage bondnak volt a, a, a szinonimája, ami a nem első osztályú minősítésű hitel, kockázatos hiteleket jelenti valójában, és ez a, ez a torzítás, ez a hamisítás csak arra volt jó, hogy a mindenára gazdagodni akaró kapitalisták zsebét tömje ki. Úgyhogy ne hagyjuk, hogy azok, akik a válság ideje alatt megvezettek bennünket, azok ezt folytatni tudják, ne az ő nyelvezeteket használjuk, a minősítők, a szabályozók és a pénzügyi, pénzügyi felügyeletek gyakorlatilag mindannyian megvezették őket azok, akik, akik a rendszert torzították, amikor ezt, és itt megint csak lehet említeni a, a kockázatok és a nyereségek megoszlását, tehát egyetértek azzal, amit kollégám mondott, hogy hogy kérdés az, hogy az értékpapírosítás valóban felszabadítja a bankok pénzét arra, hogy finanszírozzák a kkv vagy pedig ugyanazt a helyzetet teremtjük meg, amikor, amikor ö, ö, a pénzt arra szabadították fel a bankok, hogy vásároljanak, bevásároljanak, és nem arra, hogy a KKV-ket támogassák finanszírozással. Persze a tőkepiacon kereshetünk egyéb tőke finanszírozási lehetőségeket is, de minthogyha hogyha ellentmondanánk saját magunknak, hogy egyrészt a bankoknak teszük lehetővé, hogy finanszírozzák a KKV-ket, másrészt a KKV-nek más finanszírozást is szeretnénk biztosítani. A hitel minősítési kalkulációk hierarchiájával kapcsolatban nem helyezünk túlságosan nagy súlyt a, a minősítő cégekre. Valóban meg lehet bízni abban, hogy a bankok házon belüli modelljeit el, valóban elhiszük, ki fogja ezeket kérdé, vagy hagyjuk, hogy megint megvezessenek bennünket. A, hallottuk ezen kívül itt van például az értékpapírosításnak a normalizására, szabályozására, mit értünk ezen alatt pontosan. E, és fontos, hogy valós tőke megfelelési e, követelmények legyenek, és ne arra használják ki a pénzügyi szereplők ezeket a rendelkezéseket, hogy megvezessék e, a rendszer egészét. 2,8 trillió értékű olyan eszközről volt szó, amelyek a piac összeroskodásakor hirtelen elvesztették az értéküket, mert nem volt mögöttük semmiféle eszközállomány, amely az értéküket biztosította volna. Ennek az elkerüléséhez óvatosságra van szükségünk és elővigyázatosságra. Köszönöm szépen. A liberálisokkal folytatjuk a listát. Péter, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt felolvasnám Michael Töröl hozzászólását, aki árnyékjelentéstevő és nem tudott ma eljönni, szeretnék egy megjegyzést tenni az ütemterre. Azt hiszem, hogy a lassú haladás nem feltétlenül jelenti a helyes utat, és fordítva. És itt a frakció nevében szólok, nem pedig az ipar nevében. És nézzük, hogy mit üzen Michael Toyer Üdvözlöm ezt a kezdeményezést, amely új jogi keretet hoz létre, standard, átlátható és egyszerű értékpapírosítás tekintetében, és ezzel életre kelti az alvó értékpapírosítási piacot. Elnök, úgy látom, hogy a zöldek, a kommunisták, a tanácsadók nagyon-nagyon sok mindent meg kell, hogy beszéljenek. Kérem, ezt kicsit halkabban vagy kint tegyék most Péternek adtam meg a szót, csak Péter beszélhet, és ezt kérem a tanácsatóktól, hogy ne zavarjanak bennünket. Adjanak tanácsot, de ne zavarjanak. Péter, tiéd a szó. Köszönöm. Akkor folytatnám a felolvasást. Különösen hasznos lehet ez a KKV-k számára. A bankok több hitelt ajánlhatnak, hogyha diversifikált a stratégiájuk. Ebben a tekintetben az értékpapírosítás hidat képezhet a KKV-k és a tőkepiac között, ezért szeretnék egy-két kérdést fölvetni. Proposal. We have heard from many sides that SMEs are... Nagyon sok oldalról azt hallottuk, hogy a KKV-k a szintetik holisztikus megközelítést alkalmazzák. Ezt miért hagyta ki a bizottsági javaslat? Miért hiányzik ez a javaslatból? Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a KKV-k számára a finanszírozás egy nagyon fontos célkitűzés, ami az ABC-t illeti hangsúlyoznám, hogy bizonyos számítások alapján a tőkekövetelmény bizonyos típusú ABCP számára, illetve ABS tranzakció számára jelentős emelkedést mutat majd. A bizottsági javaslat szerint, illetve a tanácsi kompromisszum szerint is. Kalkulációkat mutattunk be az IRB megközelítése alapján, amely a tőkekövetelményt növeli, Például egy tipikus német gépjármű esetében egészen 250 százalékig. Az értékpapírosítás az a refinanszírozás egyik legfontosabb eleme a német autóipar számára, és attól tartunk, hogy a jelenlegi jogszabálytervezet ezt a terméket tönkretenné. Mindenképpen fontosnak tartom tehát azt, hogy megvizsgáljuk ezt a kérdést. Zárásképpen szeretném hangsúlyozni, hogy az értékpapírosítási piacot életre kell kelteni az Európai Unióban, ezt rendkívül fontosnak tartom. Ezért eh, ambiciózus ütemtervet kell kialakítani. Sokkal kevésbé vagyunk ambiciózusak, mint a tanács Progress in EDIS does not seem to me to be an acceptable. Nem elfogadható számomra, hogy a mostani folyamatot az EDIS fejlődéséhez kötjük. Ennyit Michael Toert elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a kommunisták még mindig tárgyalnak, úgyhogy nem tudják követni a jelenlegi eszmecserét. Malénak adom meg a szót. Like... Egy-két rövid megjegyzéssel kezdeném először is érdemes volt eljönni ma a bizottsági ülésre, hiszen Szájad egyetértett velem, és ez bizony nem gyakori. Úgy látjuk, hogy az európai politikában bármi lehet, maradnunk kell. Ami pedig a konkrét anyagot illeti, az jelentéstevő között nem volt még méreható ö, eszmecsere vagy vita, de mégis lenne egy-két megjegyzésem. Arról beszélünk, hogy amikor hogy milyen kockázatot vállaljanak a bankok az értékpapírosítás esetében. Kockázatot tehát felszabadítjuk, elvesszük azért, hogy a bankok kölcsönözni tudjanak. Azt látjuk, hogy a pénzügyi válság oka a bankok összeköttetése volt, ezért erre a problémára kell, külön oda kell figyelni. A két jelentés között ez tehát a híd, mind a két jelentés esetében jelentéstevő vagyok, talán egyetlen ilyen minőségemben, tehát erre a folyamatra oda kell figyelni. Ami a zöld megközelítést illeti, két megjegyzésem lenne. Egyrészt a prudenciális szabályok, illetve a reál gazdaság problémáit külön kell választani. Nem szabad azt gondolni, hogy nagyobb kockázatot vállalhatunk a bank, banki ágazatban azért, hogy a gazdaságot stimuláljuk, nem gondolhatjuk, hogy ez az alapvető gazdasági problémákat orvosolja majd. Állandóan az állampolgárok biztonságát kockáztatjuk, és ezt mindenképpen szem előtt kell tartani. Másodszorban az értékpapírosítás más ágazatból, illetve más eszközök alapján segíthet abban, hogy a kockázatot kiegyensúlyozzuk, hiszen nem részese, e, nem részese az összekötött banki rendszernek ez az ágazat. Tehát lehet, hogy érdemes lenne végig gondolni, hogy hogyan működne az értékpapírosítás, amely különböző eszközökre épülhetne. Elnök, köszönöm, az FDD részéről nem látok itt senkit. Monó úr. Telefon, but, hát, uh... Telefonál. Akkor spontán felszólalások következnek. Pervans, Beres. Prezident! Köszönöm, elnök úr. Először is jó lenne, ha Gualtier úr megmagyarázni nekünk, miért gyorsítottuk így fel az ütemtervet, én ezt nem értettem ugyanis meg. A parlamentnek szerepe van abban, hogy ez az ügy előre lépjen megfelelő feltételek mellett polgártársaink számára. Az érték papírosítás, securization angolul, ez a válsághoz is kapcsolódott, és hogyha nagyon gyorsan cselekszünk, akkor azt hiszem, hogy téves úton járunk. A tanácsban van néhány érv, amelyet kialakítottak, és ez ahhoz vezetett, hogy gyorsan haladjanak. A kkv finanszírozás az egyik ilyen. Az a szándék, hogy a Juncker terv újabb finanszírozási forrásokat találjon, és ez egy eszköz a tanács számára, hogy a nem teljesítő hitelek problémát kezeljék. Ugyanakkor nagyon alaposan kell vizsgálnunk ezt a javaslatot. Ami a Juncker tervet illeti, lefolytattuk a vitát, ezzel kapcsolatban megvizsgáltuk a Fernandez Bulma jelentést, és egyesek úgy vélték, hogy a legjobb alap a Juncker terv újraindítására az, hogy többet alkalmazzuk a közpénzeket, ahelyett, hogy kizárólag a magánszektorba vetnénk bizalmunkat a kockázatkezelést illetően. A gazdaság finanszírozását a magánszektor végezné kockázatokkal, ez szerint az anyag szerint bármiféle feltételek mellett. Nos, a Európai Parlamentként szerintem nagyon ébenek kell lennünk ezzel a megközelítéssel kapcsolatosan, és teljes mértékben támogatom a jelentéstevő javaslatát, mely szerint a felügyeleti eszközöket meg kell erősíteni. Vannak kétségeim azon feltételeket illetően is, hogy a hitelminősítő ügynökségek hogyan működnek, ugyanis úgy tűnik, hogy a válságból semmit nem tanultunk ennek kapcsán. A beruházások finanszírozásának fellendítéséhez szerintem a parlament hozzájárulása hasznos a jogalkotón beavatkozására van szükség a hosszú távú finanszírozás újra fellendítéséhez. A pénzügyi ágazat vak, ha csak a jogalkotó nem ad neki útmutatást. Itt hosszú távú beruházásokról van szó, a Juncker tervről, van egy stratégia, melyet akarunk, amihez hiányoznak még az alkalmas pénzügyi eszközök, így az ökológiai átállás. Ezen javaslatokat tehát arra kell használnunk, hogy ezen stratégia finanszírozásának szolgáltába állítsuk őket. Köszönöm. szépen, megadom a szót a, jelent, a következő felszólalóknak, de nagyon kevés időnk van, úgyhogy Pótnag jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm. Uh, a körülményekre tekintettel rövid leszek. Nagyon uh, tetszett nekem az, amit Szájed mondott. Um, hogy dolgozzunk ezen, de szkeptikus vagyok. Igen, vannak lehetőségeink arra, hogy működőképesé tegyük ezt, ugyanakkor kockázatok is vannak, ezért kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség. Ennek az eléréséhez hangsúlyozásan tudom eléggé, hogy kemény munkára van szükség, és mm, rövid leszek. Ennek úr nagyon sok jó építőjelegű megjegyzésem van, amelyek segítenek majd abban, hogy egy jó javaslatot adjunk le az asztalra, és ezeket a javaslatokat tovább fejlesztjük. Elnök, köszönöm, Paul. Pablo, köszönöm szépen, elnök úr. Én is rövid leszek. Szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek és azoknak a kollégáknak, akik eh, véleményeket megfogalmazták a jelentés tervezetekkel kapcsolatban. Valóban bölcsen kell eljárnunk szükség van az elővigyázatosságra, a prudenciára, és egyértelmű, hogy az egyik prioritásnak a pénzügyi stabilitásnak ellenére Nem gondolom, hogy a KKV-k forrás diversifikációjának az értékpapírosítás lenne ez a legfontosabb eleme Ugyanakkor ennek a piacnak a szabályozása e, azért fontos e, lépés ebbe az irányba. Úgy gondolom, e, megértem legalábbis az ebs szel kapcsolatos aggályokat is, és kétségtelen előttem, hogy amikor ennek a felgyorsításáról beszélünk, vagy arról, hogy nem kell ezt felgyorsítani, akkor le kell vonnunk a válság tanulságait. Ami a megközelítések hierarchiáját illeti, egyetértek azokkal az aggályokkal, amelyeket sok kolléga felvetett, és egyértelmű, hogy át kell tekintenünk, hogy mi is a hitelminősítő társaságok szerepe, mit szánunk nekik ebben a jelentésben. Egyetértek azzal is, hogy az sds szel összefüggésben szabályozok és figyeljünk oda arra, hogy a kockázatok át hárítása hogyan működik. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a munkatársaim, kollégáim valamennyi megjegyzésére, kérdésére vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy együtt tudunk dolgozni annak érdekében, hogy Poltánnal és Árnyékendős tevőjével együttműködésben egy kiegyensúlyozott anyagot tegyünk az asztalra. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon hasznos és ö, ö, fontos vita volt ez. A naptárat ismerik. Közmeghallgatás lesz június 13-án. A 21. június 21-én vitatjuk meg a jelentés tervezetet. Július 20-a lesz a, a módosítók benyújtásnak határideje 22-e a másik jelentés tekintetében, októberben lesz a módosítók megvitatása, november szakbizottsági szavazás, decemberben plenáris szavazás. Addig is a koordinátorok, jó magam is, átgondoljuk, hogy esetleg ezt a folyamatot fel lehet gyorsítani egy kicsit, a koordinátorok nagy többsége egyetért ezzel, úgyhogy a koordinátorok részéről van egyfajta iránymutatás e, e tekintetben. Személy szerint én örülnék annak, hogyha lenne lehetőségünk arra, hogy egy kicsit felgyorsítsuk ezt a folyamatot. azzal, hogy a bizottság, a szakbizottság itt a parlamentben e, kellő időt kapjon így is a bizottság végleges álláspontjának a kialakítására. Tehát további viták kérdése, hogy mondjuk a nyári szünet után egy hónapot meg tudunk és takarítani ebből az átfutási időből. Köszönöm szépen, most pedig rátérhetünk a szavazatokra, a szavazásra. Először is a MIFID-MIFIR uh, Quick Fix ezt tegnap már eh, megvitattuk. Kate, megadom a szót. Köszönöm szépen. Ügyrendi kérdésben jelentkezek. A koordinátor ülésén Strasbourgban megalapodtunk egy eljárásban, mi szerint az összes végső eh, kompromisszumot időben elkészítjük valamennyi frakció részéről annak érdekében, hogy eh, elkészülhessen a szavazólista, és hogy tegnap este tájékoztattam önt, Rögtön az első alkalommal megszektük tegnap este ezt az elfogadott ütemezést, ezért arra bátorítanám elnök urat, hogy, hogy tartsa és tartassa be ezt a megállapodást, hiszen a frakciók, különösen a kisebbek nem tudnak egységes álláspontot kialakítani, ha ilyen késők, későn jönnek a kompromisszumos módosítók. Ez a 185-ös javaslat, hogy szavaz, a szavazást, nem? Ez valójában nem ügyrendi kérdés. A zöldek és a GUE tekintetében nincs egyetértés, úgyhogy nem kell megszavaznunk azt, hogy elhalasszuk ezt. De amit elmondott, arra reagálnék, mert nem igazán e, e, e, helytálló. Először is ez nem megállapodás, hanem egy javaslat irányá volt, másrészt még nem került bejelentésre a szakbizottságnak mód csütörtökön született erről egy, egy egyeztetési állás, közös álláspont Eh, de hát eh, eh, ezt még el kell fogadni, de ez egy nagyon formalisztikus válasz a részemről, hiszen a lényegében ez a megalapodás nincsen még hatályban. De az, hogy érdemi kérdést is Ugye tegnap három délután volt, délután három volt a határidő, utána volt egy vita, és a vitában bizonyos finomítást kértek a kollégák, és további változtatások is voltak. Ennek a szakbizottságnak a vitái alapján a szélesebb támogatás megteremtése érdekében egészen apró, minimális módosítások voltak. Egy szám, egy mondat és egy szó változott, és ez a kompromisszumos megállapodás sem pedig a szavazólista tekintetében nem jelentett komoly változást. Ez délután 6 órakor került kiadásra, úgyhogy úgy gondolom, hogy az, a, az, er, az először hivatkozott, még nem hatályos, még be nem jelentett iránymutatásnak is megfelel. Természetesen egy frakció nyugodtan kérhet, jogában áll halasztást kérni, de ez nem jogi alapú, hanem teljes mértékben politikai alapú kérés, amelyet nem tudok tiszteletben tartani, adtak annak következtében, hogy van, aki nem ért ezzel egyet. Tehát eddig egy ember Zengigod támogatja. Nos, először is szeretném elmondani, hogy köszönetet mondunk a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Jó volt az együttműködés. De nem erről van szó, arról van szó, hogy jelentős változások ne legyenek délután három után. Ön azt mondja, hogy ezek a változások nem relevánsak. Nos, ami vált mi frakciónk számára, ezek nagy tartalmi változások, mert most sokkal gyengébb álláspontot fogalmaztunk meg, mint amit a bizottság támogat, sőt, annál is gyengébb, mint az Egyesült Államok képvisel. Tehát ahhoz, hogy tudjunk szavazni, egyeztettünk el a frakciónkkal, pontosan ezért állapodtunk meg a koordinátor ülésén arról, hogy az ilyen helyzeteket hogy kerüljük meg, hogy előzzük meg. Ezért felkérem mindazon kollégáinkat, akik jelen voltak a koordinátor ülésen, hogy halasszuk el ezt a szavazást, legyen egy elnyéketéstevői ülés, és éppenségben arról, ez, nem, ez, ez itt nem jogi érv, annak a kérdés, hogy hogy működünk együtt. Szeretném ezt a megállapodást inkább megvédeni, mint érveket találni amellett, hogy hogyan tudjuk elkerülni. Csalódottást kelt bennem, hogy ilyen gyorsan megszektük elnök, nem az én feladatom a politikai kompromisszumok tartalmának a megvédése, én csak az eljárást tudom megvédeni, és a parlamentnek azt a lehetőségét, hogy az ek- hónapi ECOFIN előtt tudjon álláspontot elfogadni, mert hogyha szeretnék, hogy a parlamentnek hallják a hangját, E, és az ECOFIN ugye adóügyekről fog holnap dönteni, e, e, hogyha ezt, erre maradunk, akkor az egész egyeztetési eljárást kiürítjük, kiüresítjük. Tehát ki szeretne esetleg az elhalasztás mellett, ellen felszólalni? Köszönöm, mondja Eliza. Teljes mértékben megértem, hogy bizonyos frakcióknak milyen aggájaik vannak Ugyanakkor azt gondolom, hogy józan észre kell eljárnunk a szabályok megközelítése tekintetében és, megvod- és végrehajtása tekintetében. Ebben az esetben nem lehet kiüresítenünk eh, eh, azokat a vitákat, amelyek a tényleges eh, szavazást megelőzik. Minden frakció, minden képviselő tisztában volt azzal, hogy mi forog kockán. Tegnap lefolytattuk a vitát, és vagy teljes mértékben befogyasztjuk az álláspontjainkat három-két nappal a szavazás előtt, és ebben az esetben a szavazás előtt fölösleges bármilyen vitát tartani, mert addigra merevek a, az álláspontok és kőben metszettek, kőben vannak vése, vagy pedig hagyunk egy kis mozgásteret magunkra, hogy bizonyos kompromisszumok még megszülethessenek a vitát követően is. Ez az értelme a vitának. Emellett nyilván itt ez a korlátozás is, hogy igyekszünk bizonyos célok miatt gyorsítani az eljáráson, de úgy gondolom, hogy ez még mindig betartja a viták szellemét. A lényeg az, hogy a vita után szerintem szavazzunk, nem tudom, hogy miért sérteni ez meg a megállapodásunkat. Elnök, egy ember szólalt fel, a javaslat mellett egy ember szólalt fel a javaslattal szemben elektronikusan szavazunk róla, de előtte teszt szavazás. Megnyitom a szavazást géppel, teszt szavazás. It's a test. This is a test. Tehát teszt szavazás, nem valós szavazás, nem az elhalasztásról szavazunk, hanem pusztán teszt ként, próbaként, ezzel ezt most lezárjuk, és most pedig az elhalasztási kérelmről szavazunk. Ki támogatja azt, hogy halasszuk el, annak igennel kell szavazni, aki pedig amellett voksol, hogy most szavazunk, az nemmel szavazzon. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Bezárom. So we move to... Elutasítottuk, ezzel azt jelenti, hogy már rá is térünk a szavazáshoz, először, szavazásra. Először is a MIFID, MIFIR-ről szavazunk, az intézményközi tárgyalások alapján a 375-ös szabály értelmében MIFID Quick Fix, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Sorry, again, roll call vote. Yeah with is against will be shut down. now, <laughs> ah, there is a very tough uh, sanctions uh, for. <laughs> Communists are against me. <laughs> Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Miféle quick fix név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Greens and Communists. Ich bin nicht offiziell hier, er ist offiziell. Du kannst mich gar nicht runterholen. free to vote. Feel free to vote. Vote is... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek, és ahogy már tegnap is elmondtam, eh, nagyon, nagyon jó az, hogy sikerült megállapodni a quick fixen egy ilyen bonyolult ö, anyag esetében, mint a MIFID és a MIFIR. És most pedig lépjünk tovább. Okay. We move to the Bayer report, rule against... A Bayer jelentés, az adó elkerülési gyakorlat a témája. 40-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy visszautasítottuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 43-as módosító mellette ellene ellenőrizzük. Still want to vote? Okay, vote is closed. Rejected. So compromise A in... Uh, uh A kompromisszum részenkénti szavazási kérelemmel ez azt jelenti, hogy hat részről fogunk szavazni. Első rész mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Vote is closed. is adopted third. Elfogadtuk harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Negyedik rész mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Still two colleagues to vote. Még két embernek kell szavaznia. Okay. Oh, sorry. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötödik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük az ötödik részt, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom, elfogadtuk. Hatodik részt mellette. Six. There is a, a separate vote. Igen, külön szavazás van a 116-osról, ezt a zöldek kérték. 116-os. Igen, lehet, hogy jobban pontosítani kellett volna, tehát ki van mellette, ellene? Check. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Uh, draw, so it's reject. Lezárom a szavazást. Uh, 28-28, azaz elutasítottuk. amendment 117, those in favor. Következő mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. B. Kompromisszum, szóbeli módosítóval, a zöldektől. Először is a szóbeli módosítóról szavazunk mellette. Ellene, Elutasítottuk. Két részben fogunk szavazni a B kompromisszumról. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 127-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 128 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 129 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 130 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Rejected 132. Elutasítottuk 132 mellette, ellene valószínűleg ugyanaz a többség, de ellenőrizzük, nyitom a szavazást. Vote is closed. Rejected. Elutasítottuk, 142 mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Reject. Bezárom, elutasítottuk. C kompromisszum szóbeli módosítóval a GUE részéről mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. C kompromisszum módosítónak a mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben. Szerintem egyértelmű volt a többség, de ellenőrizzük. One. EPP too much. One EPP too many? Never. Please, still one EPP too many. Még mindig egyet többen vannak a néppártól. Vote this close. Broad majority. Nagy többséggel. 148 mellette. Tartózkodás. Bocsánat, nem láttam a néppártot, tehát mellette. Ellenőrizzük. 148-osról megnyitom a szavazást. Vote is closed. Rejected. Elutasítottuk. D kompromisszum mellette tartóz, ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum először szóbeli módosítóval a GUA részéről mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Az módosító nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 154-es mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 155-ös mellette ellene ellenőrizzük. It is open. Vote is closed. Lezárom. Rejected. 156 156-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 157-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 158-as mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Még két kollégát várunk. Lezárom. Elutasítottuk egy szavazattal, 159-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 160-as mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 161-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 161-est. Vote disclose. closed. Lezárom. Elutasítottuk egy szavazattal. Uh, 162. 162-es mellette. Ellene. Ugyanaz a többség szerintem, de ellenőrizzük. Still four colleagues to vote. Vote is closed. Adopted. Elfogadtuk. 163-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 164-es mellette, ellene, It says against S&D. Yeah, rejected. Abstentions rejected. Elutasítottuk 165-ös mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk 166-os mellette, ellene tart, ellenőrizzük a 166-ost. Rejected. Still one collect to vote. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy szavazattal. Kérek mindenkit, hogy koncentráljon. 167-es mellette, ellene, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 168-as mellette, ellene. Furcsa kombináció, megnyitom a szavazást tehát elektronikus formában a 168-asról. 168-as. Nálatok plusz van a listán, nekem mínusz szerepel. Okay. Follow us, it's always close, is rejected. Elutasítottuk. 169-es mellette ellene ellenőrizzük a 169-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 171-es. Szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 175 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. It's is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 21-es mellette. Ellene ellenőrizzük a 21-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, ellenőrizzük a 25-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 186-os mellette, ellene, ellenőrizzük a 186-os, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 189-es mellette, mellette tehát, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 190-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 193-as mellette, ellene ellenőrizzük a 193-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk, 194-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 194-est, megnyitom a szavazást. Még egy kollégát várunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 195 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 201-es mellette, ellene ellenőrizzük, 201-est ellenőrző géppel a szavazást megnyitom. Vote is Reject. A szavazást lezárom, elutasítottuk 202-es mellette, ellene tartózkodók, ellenőrzők elektronikusan, szavazást megnyitom. Még valaki nem szavazott, szavazás lezárom. Elfogadtuk. 203-as mellette ellene ellenőrzik a 203-ast, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. H kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. I mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 212-es mellette ellene tartózkodok elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Még kettő kolléga nem szavazott. Szavazást lezárom, elfogadtuk. J módosító elfogadtuk. 215-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 216-os mellette ellene ellenőrző géppel a szavazást megnyitom. Egy ember még nem szavazott. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. 217 mellette ellene tartózkodók. Elutasítottuk hasonló többséggel. 218 mellette ellene ellenőrizzük géppel, szavazást megítom. One not voting. Egy személy még nem szavazott, szavazást lezárom, elfogadtuk a K kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 221-es mellette, 211-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítható, 222 mellette, ellene Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom. Lezárom, elfogadtuk. 223-as mellette ellene nem látom a kezeket, ellenőrző géppel. Szavazást lezárom. Elfogadtuk 226-os mellette. Ellene elnézést ellenőrizzük, hogyha nem mutatnak kezeket, nem látom a kezeket, nem szavaznak készfel emeléssel, akkor ellenőrző géppel a szavazást megnyitom. Egy kolléga még nem szavazott, szavazást lezárom, elfogadtuk. 228 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 229-es mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk 230-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, el kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 235-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 236-os mellette ellene ellenőrző géppel a szavazást megnyitom. Kettő kolléga még nem szavazott. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 237 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 233-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, M kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 42-es, bocsánat, 47-es módosító mellette ellene elfogadtuk, tartózkodók elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 57-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 51-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 54-es mellette ellene tartózkodók ellenőrző géppel az 54-est a szavazást megnyitom. Még két kolléga szavazást lezárom, elutasítva 55 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 56 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 58 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 59-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, N, mint Nóra módosító részénkeli szavazás első rész mellette, ellenem tartózkodok, elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 64-es mellette ellenállt tartózkodók elutasítva, 65-ös mellette ellenállt tartózkodók elutasítva, O jelű kompromisszumos módosító első része mellette ellene tartózkodók elfogadva, második része mellette ellene ellenőrző géppel a második részt a szavazást megnyitom, ó kompromisszumos módosító tárgyában. A szavazást lezárom, elfogadtuk. 70-es módosító mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizik a 70 es a szavazást megnyitom. Egyet túl sok a néppárti szavazás, egyel több a néppárti szavazás, mint kéne. Szavazást lezárom, elfogadtuk 71-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 72-es mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 73-as mellette, ellene tartózkodok elfogadva, P jelű módosító kompromisszumos első része mellette, ellene tartózkodok elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 76-os mellette, ellene tartózkodók, ellenőrzik a 76 osat géppel, a szavazást megnyitom. A néppárt egyel többet adott le szavazatok közül, mint kellett volna, a szavazást lezárom. Elfogadtuk Q jelű kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. 84-es mellett ellene tartózkodók elfogadva, 85-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 86-os mellette ellene ellenőrizzük a 86 os géppel, a szavazást megnyitom. A néppárt adja több szavazatot adott le, mint kellett volna, a szavazást lezárom. Elfogadtuk 87-es módosító kiesik, R jelű kompromisszum három rétben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, harmadik rész mellette ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk, de ellenőrzik géppel a szavazás megnyitom, de van a negyedik rész is. De most a harmadikra szavazom géppel, még három kolléga szavazzon, kérem. Mindenki szavaz? Szavazást lezárom. Szavazást lezárom, még egyszer elfogadtuk. A negyedik rész mellette ellene tartózkodok, nem látom a felemelt kezeket, úgyhogy ellenőrző géppel szerintem elfogadtuk, de a szavazást megnyitom. A néppárt egyet többet adott le szavazatot. A szavazást lezárom. Rejected. Elutasítottuk. 88-as mellette kiszavaz, ellene tartózkodók elfogadtuk, S kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, T mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, U mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, V mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 99-es módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók helyett ellenőrizzük képpel, a szavazást megnyitom. One EPP a néppárt egyel több szavazatot adott le, mint kellett volna. A szavazást lezárom. Elutasítottuk százas mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva 101-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 102-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva 103-as mellette, ellene tartózkodok elfogadva 104-es mellette, ellene tartózkodok elfogadva dupla V kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva. Most pedig négy szerinti szavazás a szöveg módosított változata tárgyában, de a néppárt szót kér. Elnök úr, egy kis szünetet kérnék, mert át kellene gondolnunk a frakció álláspontját. A little five minutes. Akkor adok egy kis öt percet. Ezt elfogadják? Nem van? Öt perc szünet, mondja az elnök. Thank you.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 Las no me Thank you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 finish the, the, the uh, we can. Ah, okay, good. So, colleagues. Kedves kollégáim! So, dear colleagues, we can... Kedves kollégák! Kérem, hogy mindenki foglalja helyet. everybody's ready? Okay. So... Mindenki készen áll? Akkor a módosított szövegre a név szerinti szavazással szavazunk. A szavazást megnyitom. One EPP too many. Okay. It's okay. Still one... Egy ember még nem szavazott. Maybe there is one EPP less because talán most már egyen kevesebb néppárti képviselő van, nem? 58, nem? Akkor megint egyen több van. Elnézés, egyen több van. Kérem, hogy egyen kevesebb néppárti szavazatot tegyenek. 18 igen, 11 e, nem, 24 tartaszkodás. akkor most a jogalkotási anyagról szavazunk név szerinti szavazással szavazást megnyitom. One you do many megint egyet több néppárti szavazással, mint kéne, szavazást lezárom, 20, 20 igen, 21 tartozkodás, 15 nem. Elfogadtuk, gratulálok jelentéstevőnek. Lambert asszony, Lambert, Lambert úr, elnök úr, az az érve, hogy az e ECOFIN előtt szavazzunk. most nem hiszem, hogy ez a fajta eredmény az ECOFINre nagyobb hatást gyakorolna. This is uh, not a good point in... Szerintem ez nem egy uh, uh, érvényes felvetés, a többség az többség, és van egy megszabadott szövegünk. Ez nem többség hangzik a megkiabálás. Chairman, Mr. Luke? Yes. I would like... Luke úr, szeretném bejelenteni. I would like to make you... Szeretném az 56-os cikket használni, és szeretném, hogy a kisebbségi szavazatomat bevonnák az anyagba. Ez a jogos üzleti érdekeket túlságosan erősen korlátozza az a e, szövegrész, amiről beszélek, és a bizottság ezt nem e, vitatta meg érdemben az időhiány miatt. Elnök, rendben, ezt tudomásul veszük akkor az, árást, az ülést ezzel lezárjuk. A következő ülésre 30-án kerül sor, május 30-án délután 3-kor. Köszönjük szépen, az ülést lezártam.